The sitting is resumed. And the next item on the agenda... Folytatjuk az ülést. Zsoli asszony jelentése a következő napi rendi pont. Az AKC, illetve kotonói megállapodásnak a második olvasata. Az első hozzászóló. Hogyha itt van, maga Zsoli asszony. Amennyiben nincs, akkor a bizottság képviselője kapszót. Mrs. Jolly, are you ready? Zsoli asszony felkészült, akkor átadom önnek a szót. Monsieur le Président, Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! A kotonói megállapodás felülvizsgálata lehetőséget ad arra, hogy a jelenlegi válságból levonjuk a tanulságokat. Gazdasági, pénzügyi válság, szociális és élelmiszerválság, éghajlatváltozás, energiaválság, rendkívüli szegénység, illetve a piac mindenek felettisége megmutatja, hogy megvannak a korlátok, ez a válság olyan sokoldalú, mint amilyet még soha nem láttunk radikálisan kell politikánkat megváltoztatni. Az a jelentés tervezet, amit most nyújtok be, a Fejlesztési Szakbizottságban egyhangulag elfogadásra került, és első lépését jelenti ennek a reformnak. Az első fontos dolog, amit be kell tartanunk, a koherencia a kereskedelempolitika, a halászati és mezőgazdasági politika az Európai Unióban koherens kell, hogy legyen, és fenntartható fejlődést kell, hogy biztosítson a szegénység elleni küzdelmet, illetve a megfelelő életszínvonalat mindenkinek. Pillanatnyilag sajnos nem ez a helyzet a kereskedelem öncélúvá vált, és nem a fejlesztési politika céljait szolgálja. Ezáltal az Európai Unió a fejlődő országok lakosságát feláldozza a multinacionális érdekeknek. A gazdasági partnerségi megállapodások nem véletlenül vitatottak. Az AKC országok kormányai, civil szervezetek fenyegetésként élik meg őket. A mezőgazdaság kérdése az egyik legproblémásabb, és nagyon sokszor figyelmen kívül hagyják az Európai Unió és az AKC közötti együttműködésben. Pedig 60%-nál is több él falun ezekben az országokban, országokban az európai alapokból az EKC országoknak ilyen téren nyújtott segítség szinte nem is létezik. Hogyan lehetne a szegénységet úgy felszámolni, hogyha a élelmiszerben való önellátás nem prioritás? a fejlődő országokat a helyi mezőgazdaságban dolgozók bevonásával kell segíteni, a élelmezési szuverenitásuk biztosítása elengedhetetlen. A kormányzás, a demokratikus kormányzás is garantálandó. Van egy nagyon nyugtalanító jelenség, a külföld megszerzi a termőföldeket. Kína, Szaudarábia, Katár már több ezer hektár termőfölddel rendelkezik a fejlődő országokban. Az Európai Uniónak, az AKC országoknak foglalkozniuk kell ezzel a kérdéssel, mert nagyon súlyos konfliktusok és éhénység következhet be a termőföld, az ivóvíz a helyi lakosság elidegeníthetetlen tulajdona kell, hogy legyen. Egy másik kérdés, nagyon nyugtalanító még, az adóparadicsomok léte. Ez nem segít, sőt, tovább rontja a fejlődő országok helyzetét. A tiltott pénzáramlás úgy tűnik, hogy tízszeresét teszi ki a fejlesztési segítség összegének és a szavahihetőséget is veszélyezteti. Az első lépés az lenne, hogy kötelező jelleggel, a multinacionálisokra nézve kötelező jelleggel megállapodást kell kötni ennek a visszaszorítására. Végül pedig szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire sajnálatos az a demokratikus deficit, amit tapasztalunk itt a megállapodás megújításánál. A parlamentet jobban be kell vonni az előkészítésbe. Tisztelt biztos úr, szint, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! a partnerségi megállapodásokat úgy kell átalakítani a jelentés készítője szerint, hogy az elkecsi országok lakossága ebből hasznot húzom. Moreira úr következik. Egy percben. Köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt biztos a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság, amelynek elnöke vagyok, úgy döntött, hogy állást foglal a kotonói megállapodás felülvizsgálata kapcsán. Ennek két oka van. Először a nemzetközi kereskedelem alapvető összetevője az alkácsi országok és az EU közötti kapcsolatoknak. A másodikok, hogy a kotonói megállapodás új koncepciót vezetett be gazdasági partnerségi megállapodások, kereskedelmi megállapodások formájában. És ezen okokból döntöttünk úgy, hogy mi is részt veszünk a jelentés készítőjének a munkájában. És az EPASZ-nak a konkrétumait tekintetbe kell vennünk, másrészt a parlamenti döntéshozók amelyek létrehozták, akik létrehozták, az ő akaratukat is tekintetbe kell vennünk. Továbbá ki kell használni a szinergiákat a közös közgyűlés és az EU-AKC viszonylatában és az EPASZ között. Dögükt képvisel, dögükt biztos úr következik. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, Nagyra értékelem az érdeklődésüket a kotonói egyezmény második felővizsgálata kapcsán. Én magam is nagy érdeklődéssel olvastam a Fejlesztési Bizottság jelentését ebben a témában. Elsődleges prioritásunk, hogy az Európai Parlament rendszeres tájékoztatást kapjon, ahogyan ez meg is történt az utóbbi hónapokban. A tárgyalások lendületesen haladnak, az utolsó fázisban tartunk, és a következő nagyköveti szintű tanácskozás mm, talán a végét jelenti a folyamatnak. A terveink szerint márciusban fogadhatjuk el a kotonói egyezmény végleges szövegét. Szeretnék néhány észrevételt megosztani önökkel. Már is sokat segített a jelentés az ügyben, hogy az EU álláspontját megőrizzük. Például az együttműködést erősítettük, a Nemzetközi Bíróság és a az emberi jogok tiszteletben tartása érvényre juttatható, és a, az élelmiszer ellátás biztonsága is fontos kérdés. A parlament prioritást élvez, a közgyűlés képviseli az Európai Bizottság a parlament részvételét szeretné az AKC megállapodás kapcsán fenntartani. A parlamenti ellenőrzési funkciókat erősíteni szeretnénk, különösen a létező, illetve jövőben létre jövő partnerségek és a gazdasági együttműködés keretében szeretnénk a partnerség és a parlament részvételét zöggenőmentesé tenni. A plenáris üléseket tartjuk logikusnak e tekintetben. Az Európai Bizottság azonban elfogadja, hogy az érintettekkel kell megállapodni erről, és ezért a bizottság nyitott, készek vagyunk felülvizsgálni az álláspontunkat. A partnerség szerepét politikai, illetve intézményi háttérben kell értelmezni a partnerségek létrehozása részint a szinergiákat célozza a kotonói keretek között. Egy másik célja pedig a kereskedelmi megállapodások érvényben tartása, mert a kotonói egyezmény egyes kereskedelmi rendelkezései időközben elavultak a regionális európai partnerségi megállapodásokkal is összhangba kell ezt hozni. Ebben az összefüggésben a fejlesztési szakbizottság politikailag nem tartja kívánatosnak, és jogilag sem tartja lehetségesnek azt, hogy a GSP, illetve a GSP plusz kotonói egyezmény keretei közé kerüljön autonóm EU megoldásokat lehet -e tekintetben bevezetni. Az általános kereskedelmi rendelkezések és a segítségnyújtás keretei alakíthatók így ki. A gazdasági partnerségi megállapodások és a fokozatos regionalizálódás veszélyeztetheti a koherenciáját ennek az együttműködésnek. A kotonói keretben úgy látjuk, hogy inkább lehetőséget találunk, semmint hogy ez veszélyt jelentene. A kotonói egyezmény keretei közé be kell építeni a szempontjainkat, hogy elérhessük a célokat. Természetesen az AKC csoportot, illetve partnerséget nem szeretnénk ezzel veszélyeztetni. Az önjelentésében hangsúlyos szerepet kapott ágazati politikákra is felhívnám a figyelmet. Az éghalatváltozással foglalkozó szakpolitikai intézkedések már bekerültek a legutóbbi felülvizsgálati eh, eljárásba. A regionális dimenziót is hangsúlyoznunk kell, valamint a jó kormányzás és a eh, hatékony adóbeszedés eh, ugyancsak fontos. A kotonói egyezmény 9-es cikke alapján az Európai Bizottság új szakpolitikát készít elő az adóügyek kezelésében és az együttműködés területén. A folyamatosan zajló felővizsgálat keretei közé is beépítjük ezt. A célunk az, hogy tisztességes és a növekedést elősegítő adó megállapodások jöjjenek létre, és ezeknek érvényt tudjunk szerezni. A fejlődő országok fokozottabban részt vehessenek a nemzetközi adóügyi együttműködésben. konzultáltunk a felővizsgálat előtt számos érintett testülettel a 8-as pont témakörében, és 2020 után úgy gondoljuk, hogy átfogó konzultáció kívánatos egy zöld könyv keretei között lehetőleg. A jelenlegi felővizsgálat adhatja mindennek az alapját. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Most Préda képviselő két percben. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Zsoli asszonynak a jelentéséhez. A jelentésben foglalt szempontok mind nagyon fontosak abból a szempontból, hogy a kotonói megállapodás képezze a szilárd alapját az AKP országokkal való együttműködésnek, és hogy kezeljük az érintett országokat érintő kihívásokat. A helyzet nagyon súlyos ezekben az országokban, őket sújtja elsősorban a gazdasági válság, az élelmiszerellátás bizonytalansága, illetve az éghajlatváltozás következményei. Ugyanakkor egy intézményi kihívást is meg kell említenünk a tárgyaló felek esetében, nevezetesen, hogy a az AKP országok és az EU közötti kapcsolatok regionális szintre kerülnek. Nagyon fontos, hogy biztosítsuk, hogy a szöveg minden fontos összetevőt tartalmazon ahhoz, hogy az együttműködés hatékony legyen, és hogy közösen hozzá tudjunk járulni az AKP országokban a milleniumi célkitűzések elérésében. Öt módosító indítványt nyújtottam be, amelyek egy egyértelműbbé tehetnék a jelentés. Az 5.9-es pontban például a mezőgazdasági földterületek tulajdon viszonyairól van szó. Nem engedhető meg, hogy különböző transnacionális erők nyereségszerzés céljából éljenek vissza ezzel. A 25-ös bekezdésben egyértelműen utalni kéne az élelmiszerellátás biztonságára az EU szakpolitikák kialakításánál. A 31-es bekezdésnél pedig az itt megjelenő elképzelés nem felel meg a néppárti elképzelésnek. Dezir úr, két percben. Sí, euh, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák, én is szeretnék gratulálni Zsoli asszonynak munkájához ehhez a jelentéshez, és ahhoz, hogy a szocialisták és demokraták minden szempontját figyelembe vette, még hogyha módosítókat is nyújtottunk be később. Az Európai Unió országok és az AKC országok közötti együttműködés történelmi múltra nyúlik vissza, különlegességét nem szabad különlegességről nem szabad megfeledkezni, akkor sem, hogyha a WTO szabályoknak igyekszünk megfelelni az Európai Unió kereskedelmi költségvetési szempontjait, ugyanakkor a fejlesztési, a béketeremtési, a demokráciafejlesztési szempontokat is figyelembe kell venni. Nem egyetlen modellről van szó, hanem arról, hogy a fenntartható fejlődést kell lehetővé tenni ezen országok számára. Új fejlemények merültek fel az elmúlt öt évben, éghajlatváltozás elleni küzdelem, technológia transfer, megújuló energiaforrások fejlesztése, élelmiszerválság. Nagyon fontos a mezőgazdaságot hangsúlyozni, illetve az élelmiszer és élelmezés terén megvalósítandó önellátás. Nagyon fontos az adóparadicsom elleni, adóparadicsomok elleni küzdelem is a gazdasági partnerségi megállapodások kialakításával bizonyos kotonú megállapodásbeli rendelkezések hatályukat vesztik, de ahhoz ragaszkodnunk kell, hogy a kereskedelmi gazdasági rendszerek, amelyeknek előnyét húzzák ezek az országok, ne lehessenek kedvezőtlenebbek, mint a kotonú egyezmény rendelkezései. Végül pedig a frakciónk ragaszkodik hozzá, hogy mondjuk ki, hogy a migrációs megállapodásokban a migránsok jogai szerepeljenek, és nem szabad az emberi jogokat figyelmen kívül hagyó tranzitországokat támogatni. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm. Michel úr, két perc. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, én is szeretnék Zsoli asszonynak gratulálni. Nagyon pontosan, nagyon szigorúan és nagyon jól elemzi a helyzetet a jelentése. A kotonói megállapodás második felülvizsgálatakor a loméi vívmányokat meg kell erősíteni, erősíteni kell a szolidaritást, a kohéziót az AKC országok között is a fejlesztési célokat is így kell megvalósítani a megállapodás átalakításakor a partnerországok parlamentjeinek is komoly szerepet kell adni. Tudom, hogy ez nagyon nagy kihívás, de úgy gondolom, hogy különös erőfeszítésre van szükség annak érdekében, hogy ezeket a parlamenteket aktívabbá tegyük. Nyíltan kell, hogy tudjanak szólni a partnerországok hatóságainak vonatkozásában. Mint tudják, egyes országok keveset tettek azért, hogy parlamentjeik aktivitását bíztassák. A paritásos közgyűlés gyűlésre is gondolok itt. A nemzeti és regionális stratégiai dokumentumokat meg kellene, hogy kapják a nemzeti és regionális parlamentek. Véleményem szerint a regionális és nemzeti stratégiai dokumentumok kidolgozásába is be kellene őket vonni. A paritásos közgyűlés továbbra is kétszer kell, hogy összeüljön az, hogyha csak egyszer ülne össze, egy nagyon rossz jelzés lenne a partnerek felé. Január 25-én konkrét javaslatot is fogok tenni a paritásos közgyűlés elnökségéhez nagyon fontos, hogy a paritásos közgyűlésből kiindulva jöjjenek létre azok a parlamenti felügyeleti szervek, amelyek a megállapodásokat felügyelik majd. Biztos úr fogja felügyelni a kereskedelmet a jövőben, és én nem kételkedem az ön őszintességében miszerint valódi fejlesztési napirendről van szó. Az AKC országok támogatását emelni kell annak érdekében, hogy az éghajlatváltozással fel tudják ezek az országok venni a küzdelmet. Köszönöm, Déva úr, két percben. Folyamatosan arról beszélünk, hogy hogyan szüntessük meg a szegénységet, és 350 ezer milliárd eurót eh, pumpáltunk ebbe a témába, miközben a szegénység csak tovább súlyosbodott. Az AKP országok esetében olyan programokat erőltetünk, amelyekre mi itt az európai történelem során soha nem gondoltunk. És senki nem számolta fel a szegénységet, azzal, amit mi az AKP országokban javasolunk. Európában gazdagságot teremtettünk, de hogyan tudunk az AKP országokban gazdaságot teremteni? Zsoli asszony nagyon érdekes módon rámutat arra, hogy a tőke kiáramlik ezekből az országokból, mégpedig nyolcszoros mértékben ahhoz képest, amennyit mi ezekbe az országokba fektettünk. Miért nem marad a tőke ezekben az országokban? Miért terem, nem teremtjük meg a feltételeket ahhoz, hogy ezek a tőkék ott maradjanak, ott teremtsenek munkahelyet és gazdagságot? És mindaddig, amíg nem válaszolunk ezekre a kérdésekre, elnök úr, semmi más nem teszünk, mint az adófizetők pénzét pocsékoljuk, és közben egyetlen egy személy esetében sem számoltuk fel a szegénységet. Elnök úr, köszönöm a rövidségét, és Cimmer asszonyé a szó egy percben. A frankciónk támogatja Zsoli asszony jelentését, és a következő problémák figyelembevételét javasoljuk. A klímaváltozás következményei az AKP országokban különböző intézkedéseket tesznek szükségessé. Ezen kívül az EU-nak regionális szinten kellene megközelítenie az együttműködés ezekkel az országossal, országokkal a kotonói megállapodás alapján. A közszolgáltatások, illetve az infrastruktúra területén történő beruházásokat kell támogatni, és a visszatéri, az EU bevándoroltak visszatérésére vonatkozóan kvótákat kell megállapítani. A kotonói megállapodás első felvizsgálata kapcsán a politikai dimenzió bevezetésre került, most a parlamentáris dimenzió kerülne bele, amit mi nem tudunk támogatni, hogyha a parlamenti közgyűlés, a közös parlamenti közgyűlés üléseinek száma egyre csökkenne. Köszönöm, Morvai asszony, egy percben

Köszönöm szépen, Kacmarek úr, két perc. Tisztelt elnök úr, tisztelt eh, biztos úr. Hölgyeim és uraim, a kotonói megállapodás második felülvizsgálata nagyon érdekes időpontban következik be. Lehetővé teszi számunkra, hogy egy nagyon gyorsan változó környezetben vizsgáljuk felül a megállapodást. Nagyon sok minden történt tavaly, élelmiszerválság, pénzügyi válság, gazdasági válság, és tudjuk, hogy az éghajlatváltozásnak milyen hatása van a fejlődő országokra. De mm, érdekes a közös parlamenti közgyűlésről is vitát folytatni. Felmerült, hogy ritkábban ülésezzen az Európai Uniónak, azonban nem ez a szándéka, és ez fontos, mert sem az Európai Parlament, sem a közös parlamenti közgyűlés nem vettek részt a megállapodás átalakításában. Nagyon fontos a regionalizáció sajátosságait megvizsgálni. Nem ellenzem a regionalizációt, de úgy gondolom, hogy a regionális találkozók nem helyettesíthetik a parlamenti közgyűléseket. A parlamenti közgyűlésnek magáról a megállapodásról is kellene tudnia nyilatkozni. Louis Michel is említette, hogy be kell vonni a parlamenteket az előkészítésbe az AKC döntéshozók parlamenti képviselők kell, hogy legyenek fontos, hogy az AKC parlamentjei betöltsék a szerepüket az együttműködésben, monitorozást, értékelést végezzenek a folyó tevékenységről. Ezért nagyon fontos, hogy a stratégiai dokumentumokhoz is hozzáférjenek, és természetesen egyetértek, hogy nem lehet bizonyos funkciókról lemondani. A, az AKC szinergia igen fontos. Tisztelt frakciót képviselők, most Dekaiser asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A kotonai megállapodás 13. cikkét 2000 óta nem vizsgálták felül. Nagyon kényes kérdéssel foglalkozik az Európai Unió és az AKC országok közötti migrációval, a non-refulma elvével, visszanemfordítás elvével a tolonc egyezményekkel, ezekkel foglalkozott leginkább az Európai Unió közös migrációs politika viszont teljesen hiányzik, a színvonalas közös migrációs politika, csak a represszió, a tiltott bevándorlás üldözése szerepel benne. Az Olaszország és Líbia közötti kétoldalú egyezmény, amely nem tolerálható emberi jogi helyzethez vezetett, rámutat, hogy nem lehet egyszerűen csak a tiltott bevándorlás ellen küzdeni a 13 második cikkben, ahelyett, hogy a jelenlegi válság keltette félelmekkel foglalkoznánk, szinergiákat létrehoznánk, ezzel foglalkozunk. A bevándorlásra szükségünk van a válság miatt, ezért a jogszerű bevándorlással és a mobilitással kellene elsősorban foglalkozni. Ez az egyetlen olyan korlát, amit a jelenlegi szörnyű hangulatban felállíthatunk. Köszönöm. Rinaldi. Köszönöm, Rinaldi úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, képviselőtársak, liberálisokként szeretnénk a kotonói megállapodás előnyeit is élvezni, meg kell vizsgálnunk a rendelkezéseket annak érdekében, hogy olyan szakpolitikák érvényesüljenek, amelyek nagyobb szabadságot teremtenek, a bürokrácia csökkentését eredményezik, ami igen súlyos teher az AKP országokban, illetve amelyek a gazdasági növekedést is lehetővé teszik. A szabadságot, a fiatalok számára, hogy másút folytathassanak, folytathassák tanulmányaikat, és egy nagyra törő programot kéne ezen a területen elindítanunk. Figyelemmel kell lennünk az új technológiák alkalmazására is, biztosítani kell, hogy az internet egy minél szélesebb körben érvényesülő jogként érvényesüljön. Törekednünk kell a munkavállalók problémáinak megoldására is, amit kétoldalú megállapodások is segíthetnek. A kotonó igen hosszú előzményekre tekint vissza, és erre kell építeni. Most pedig eh, Nedrecseva asszony másfél percben. Tisztelt elnök úr, tisztelt eh, kollégák, gratulálok Zsoli asszonynak a kitűnő jelentését, jelentéshez, és úgy vélem, hogy itt az ideje, hogy mérleget vonjunk az eddig eredmények alapján, és felővizsgáljuk, hogy hogyan érhetők el ezek a célok. Fontos prioritásokra hívnám fel a figyelmet. Három pontot hangsúlyoznék. Először is a politikai párbeszédet kell fenntartani. Rendezni kell a konfliktusokat, de ezen kívül megfelelő rendelkezésekkel kell az együttműködést elősegíteni. A fegyverkereskedelemnek gátat kell vetni, a politikai, gazdasági és szociális területen is előre kell eh, lépni. A gazdasági partnerséget rugalmassá kell tenni a régió fejlődése érdekében. A mezőgazdaság, a megújuló energiaforrások, a fiatalok foglalkoztatása nagyon fontos területek, és a párbeszéd ezt teszi reálissá. Nagyobb kohéziót kell teremteni a különböző pillérek között. A közgyűlés és a nemzeti parlamentek hatáskörét is erősíteni kell, mert így lesz hatékonyabb a politika, és így leszünk átláthatóbbak. Meg kell őriznünk az alapvető elveket, és a megállapodás szellemét. Természetesen az alapcél a szegénység felszámolása, a fenntartható fejlődés és a fokozatos integrációja az ákácsi országoknak a világgazdaságba. Köszönöm. Köszönöm. Elnök, köszönöm, és gratulálok. Kesmen úr következik. Gratulálok Zsoli asszonynak, gratulálok a biztos úrnak is. A parlament a tárgyalások középpontjába az emberi jogokat helyezi, és az emberi jogok megsértése esetén alkalmazandó szankciókat. A diszkriminációt is tilalmazzuk, a nem, illetve vallás, a nemi orientáció alapján, vagy pedig az étszel való, vagy hív fertőzés alapján. A parlament számára alapvető az erre irányuló módosítás az emberi jogok gyakran sérülnek politikai előnyökért cserébe. Az alapvető emberi jogok az EU értékrendjének a lényegi összetevői, és ezért az alkácsi országok szempontjából is ki kell ezeket e, kényszeríteni. A biztos úrnak pedig a parlament nevében, mivel And I wish you well in your new portfolio más tárcát kap biztos úr, tehát a parlament nevében gratulálunk az eddigi munkához. Elnök, Kavályó asszony másfél percben. A kotonai megállapodás jelenlegi felülvizsgálata nélkülözhetetlen a fenntartható fejlődéshez, illetve az LKC országok fokozatos bekapcsolásához a világgazdaságba. Az energia problémák, az, energi- az éghajlatváltás, változás, az oktatási szempontok prioritást képeznek, a megújuló energiák igen fontos szerepet játszanak ezen országok országok gazdasága és társadalmi helyzete szempontjából. Nagyon fontos lenne, hogy energetikailag függetlenek legyenek, és felvessék a küzdelmet a bolygócsújtó válsággal. Oktatási, képzési téren Eh, is nagyon fontos a fejlesztés, így tudunk eh, a szegénységgel, a munkanélküliséggel, a kivándorlással szemben fellépni, és eh, ezeknek az országoknak a gazdaságát megerősíteni. Azzal zárnám, hogy vannak olyan kicsi országok, amelyek elszigeteltek és nagyon törékenyek, nagyon kiszolgáltatottak az ő esetükben a kotonói megállapodás alkalmazásakor külön akciótervet kell készíteni és figyelembe venni az elszigetelt kis országok, kis fejlődő országok megsegítésére, fenntartató fejlődésre van szükség. Köszönöm, Fejó úr! Tisztelt elnök úr! Az Európai Parlament a kotonói megállapodás második felülvizsgálatáról folytat most vitát. Szeretném hangsúlyozni Haiti nehézségeit, jelenlegi nehézségeit, szolidaritásra, nemzetközi fellépésre van szükségünk, és első gondolataim azok, a kapcsolatosak, akik most Haitin rettenetes körülmények között élnek a kotonói megállapodást úgy kell átalakítani, hogy az EKC és az EU közös válasza legyen az a globalizációra, a békét, a demokráciát erősítse. A 2005-ös felülvizsgálat bizonyos előrelépést lehetővé tett jó irányban változott akkor a megállapodás, de további fejlemények következtek be. A pénzügyi válság, az élelmiszerek árának robbanásszerű növekedése, az energia drágulása még fontosabbá tették ezt az eszközt. Azt szeretném, hogy az Európai Unió úgy segítsen az AKC országoknak, hogy nagyobb összegeket juttat nekik. Az is fontos, hogy szorosabb kapcsolat alakuljon ki a, ezen országok nemzeti parlamenti képviselőivel, nekik is részt kell venniük a dokumentumok átalakításában. Mauro úr, egy percben. Köszönöm, elnök úr. A megállapodás második felülvizsgálata kapcsán arra kell törekednünk, hogy a kulturális felelősséget is előtérbe helyezzük. Ez pedig a parlamentek, a civil szervezetek és általában az állampolgárok bevonását is feltételezi. A humanitárius segélyek kérdésével is foglalkoznunk kell. Az elmúlt sok év során milliókat fordítottunk segélyekre, gyakorlatilag hatástalanul. Minden mindössze 0,5%-os növekedést tudtak felmutatni ezek az országok. Tehát a fejlődő országok problémáját a sajátunknak is tekintenünk kell, hiszen ezek a problémák minket is érintenek. Ezeket naponta a helyi intézményekkel együttműködve kell napi szinten megoldani, hogy elkerüljük az ördögi kört. A emberi erőforrásokba történő beruházásokat is fokoznunk kell, annak érdekében, hogy a növekedést elősegítsük, és hogy az emberek nehéz életkörülményein segíteni tudjunk. Az érintett országoknak is egyértelmű célkitűzéseket kell megfogalmazniuk e tekintetben, ezek a kérdések minket is foglalkoztatnak, és szerintem elsősorban az emberekre kellene odafigyelni, nem a pénzre. És biztosítani kell, hogy egy alapos stratégiát dolgozzunk ki. Elnök úr, köszönöm. Rojtova hogy másfél percben. Köszönöm. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák, én többször hangsúlyoztam, hogy a nemzeti parlamenteket, a fejlődő országok nemzeti parlamentjeit nem egészen elegendő módon vontuk be a tárgyalásokba, nem férhetek hozzá stratégiai anyagokhoz, és ezt is előtérbe kell állítani a kotonói megállapodás felülvizsgálatakor. Az én országom kormánya és parlamentje is hangsúlyozza azt, hogy a különböző adózással kapcsolatos kérdéseket is felvegyük a megállapodásba, hiszen ezeknek az országoknak egy megfelelő adóigazgatási rendszerre, fiskális rendszerre van szükségük a fejlődéshez. Az EU adóparadicsomokkal szembeni fellépését is erősíteni kell, épp úgy, mint az illegális tőke kiáramlást, ami pedig az emberi jogokat illeti. A nemzetközi megállapodásoknak tartalmazniuk kellene emberi jogokra vonatkozó záradékokat is, nem csak az AKP országokkal kapcsolatban. Zsoli asszony jelentése sajnálatos módon, ami egyébként egy jó jelentés, nem tartalmaz ilyen kérést vagy követelményt, talán a bizottságnak kellene ezt korrigálnia. Most pedig a spontán hozzászólások következnek. Egy percben Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A napirendünkön szereplő jelentés utal az AKP országok élelmiszer ellátási biztonságára is. Ennek kapcsán azonban figyelembe kell vennünk az EU mezőgazdaságával kapcsolatos kérdéseket is. Az EU nem játszhat szabályozói szerepet a globális piacon. Az élelmiszer import ezek növekedése kihatással van az élelmiszer árak emelkedésére. Nagyon fontos, hogy a mezőgazdasági termelés szintjét az EU-ban változatlan szinten tartsuk az AKP országok javára, és én abban hiszek, hogy a szegényebb országok élelmiszer ellátása összefügg az EU közös agrárpolitikájának jövőjével. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is gratulálni szeretnék Joly. asszonynak a kiváló jelentéshez. Az EU segtsége fontosabb, mint valaha. A Haiti tragédia is arra hívja fel a figyelmünket, hogy az EU-Akácsi partnerség mennyire fontos és erősíteni kell konkrétan biztos úrhoz szeretnék szólni, Holnap foglalkozunk a kereskedelemmel, és ez ügyben három javaslatom lenne. Az első, hogy a parlament ellenőrzése mellett folyjon tovább az együttműködés, azután a gazdasági partnerség, a és parlamenti ellenőrzésen kívánatosabb, mint a tisztán kereskedelmi szemléletű ellenőrzés, mert ez biztosítja a lakosság érdekeinek az érvényesülését. Köszönöm szépen. Thank you. Now Mr. Ferreira. Köszönöm, Ferreira. Ferreira úr következik egy percben. Tisztelt elnök úr, biztos úr, kollégák, a kotonói megállapodás fordulópont kéne, hogy legyen a fejlesztési és együttműködési együttműködésünkben, a segítségnyújtásban. A célunk az, hogy az alkácsi országok autonóm, önellátó országokká válhassanak, és ennek szeretnénk érvényt szerezni. Szeretnénk őket felszabadítani a függőség állapotából, illetve az eladósodottság helyzetéből, ami folytogatja őket. Az Európai Unió javaslatai E, ezért is az együttműködést, az EPÁK-nak a létrehozását e, célozzák, illetve a fejlesztési e, célokat erősítik. Nem szeretnénk, hogyha újabb hitelfelvételre, illetve függőségre kényszerülnének ezek az országok. Tehát nem szabad az EPA megállapodásokhoz kötni a segítségnyújtást, hanem az önellátás legyen a prioritás. E, Elmer úr, következik egy percben. A 31-es rendelkezéssel vagy bekezdéssel kapcsolatos javaslatot én nem tartom észszerűnek. Én is ellene vagyok, hogy a különböző visszafogadási megállapodások nem nehezen véded, védhetők, de ezeket az ö, egyes országokkal külön-külön kellene kezelni, és ezeket a megállapodásokat nemzetközileg kellene jobban szabályoznia, szabályozni. Azt az elképzelést, hogy egy ilyen úgynevezett körkörös vízumot adnánk ezen országok állampolgárainak, nem tartom helyesnek. Itt a szociális jellegű vagy célú migrációt ezzel nem tudnánk ugyanis megállítani. Köszönöm szépen, Papa Nikolau úr, egy perc. Köszönöm szépen a szót. Ma délután folytattunk vitát a katasztrofális hajti helyzetről, arról, hogy mi európaiak miként tudjuk segíteni az áldozatokat. És azért beszélek most erről, mert nem szabad, hogy megfeledkezzünk arról, hogy milyen megállapodásaink vannak a gazdasági nehézségbe jutott országokkal, akik bizony vannak téve az ilyen természeti katasztrófáknak. Nagyon fontos, hogy a az egyéb partnerségi megállapodásokban is figyelembe vegyük ezt. A humanitárius válságok, betegségek, természeti csapások állandóan, rendszeresen bekövetkeznek ezekben az országokban. És mi az Európai Unióban abban hiszünk, hogy mindenek felett az emberi értéket tartjuk fontosnak, a pénzügyi érdekek és haszon felettinek tartjuk ezt, úgyhogy a humanitárius válságokban segítséget kell nyújtanunk. Köszönöm, elnök úr. Ha a Karib térségre gondolunk, akkor két kép jelenik meg előttünk. Először is a jelenlegi szörnyűséges haiti katasztrófa képe. Több éve foglalkozott a parlament ezzel a térséggel. És az AKP-EU köz, parlamenti közgyűlésén is több képviselő vett részt. A vita során sok fontos dolog elhangzott, de talán egy konkrét jel, jelzést is adni kéne. A haitin uralkodó helyzet az AKP-EU következő egy-két közgyűlésén mindenféleképpen elő fog kerülni, és ez csak egy kis csepp lenne, de minden esetre szimbolikus ereje lenne, rámutatna arra, hogy a sok beszédet követően a gyakorlatban is ten, tenni kívánunk valamit. Mr. Brevellini, one minute. Köszönöm, Brevellini úr, egy percben. Az AKP közgyűlés különösen fontos a mostani időszakban, amikor a globalizáció megosztotta a világot, egyrészt a termelő országok csoportjára, illetve az elképzeléseket gyártó országok csoportjára. És gyakran figyelmen kívül hagyjuk, hogy nem csak áruk vannak, hanem emberek is, munkavállalók is. A megállapodásoknak ezeket az új tényeket figyelembe kell venniük. Egy periferikus ülést lehetne tartani évente legalább egyszer. Európa legmultietnikusabb városában, Nápolyban. És egy ilyen javaslatot mindenféleképpen érdemes lenne fontolóra venni, ugyanis ezáltal Európa is közelebb kerülhetne az állampolgárokhoz, és Dél-Olaszország emberei is nagyobb szerepet kaphatnának a mediterrán országok közül. Köszönöm szépen, elnök úr. Én azért kértem, bátorkodtam szót kérni, ugyanis reflektálni szeretnék arra, támogatni, amit Nikolászkó úr mondott az AKP országokkal való kapcsolatainkban az élelmiszerbiztonság mindig is nagy fontosságot kap. Itt különböző tapasztalataink vannak. Sor került a cukor ágazat reformjára az AKP országokkal, és sajnos a helyzet csak romlott ezt követően. Ez hátrányosan érintette a mi gazdálkodóinkat is, ugyanis mindig az élelmiszerbiztonságot helyeztük elő térbe. Most pedig de Bogt úr zárszót kap. Thank you, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is ami a GSP, illetve a GSP Plus ügyét illeti, semmi elméleti kifogásunk nincsen a kotonói megállapodás tartalmával szemben, de látni kell, hogy a GSP megállapodás az egyoldalú, a Kotonú pedig egy kétoldalú megállapodás, és ezt a kapcsot valahogy szorosabbra kellene vonni. Többen rákérdeztek arra, hogy a demokratikus ellenőrzés az hogyan érvényesülhet, illetve hogy az Európai Parlament éves szinten hogyan tudja ezt biztosítani. Az Európai Bizottság kialakította az álláspontját, és meg kéne állapodni abban, hogy lehetőség szerint a regionális ülés essen egybe egyik vagy a másik plenáris üléssel, mert amennyiben nem tudjuk ezt biztosítani, akkor az Európai Parlament, illetve az intézményeknek a részvétele veszélybe kerül. Tehát a két plenáris ülés egyike az legyen egyben a közgyűlés időpontja is. Több hozzászóló a gazdasági partnerségi megállapodásokat is szóba hozta. Ebben megállapodtunk, és a fejlesztési partnerségek ügye is szorosan összefügg ezzel. Meg kell könnyíteni az EP és az AKC országok együttműködését. Erről még egyeztetésre van szükség. Hogyha a parlament jóváhagyja az új bizottság kinevezését, és ennek én is tagja leszek, akkor mindent elkövetek majd annak érdekében, hogy sikerre vigyem e- ezeket a megállapodásokat. És a paritásos közgyűlés szerepére hívnám fel a figyelmet. Azután adózási kérdésre is szeretnék kitérni, ahogyan a bevezetőmben említettem. Valóban úgy gondolom, hogy fontos, hogy ez a tárgyalásainkban az akácsi országokkal, illetve egymás között is alapkérdésé váljon. A spanyol soros elnökség már nyilatkozott a munkájával kapcsolatban ebben az ügyben, és el kell érnünk, hogy kellő bátorsággal lépjünk fel a fejlődő országokkal való kapcsolatunk építése érdekében. És ez a kérdés elsősorban Európa és a fejlődő országok társaságai, illetve gazdasági szervezetei között érvényesül a francia, illetve a spanyol elnökség is megteszi majd a megfelelő lépéseket. Aztán a migrációs ügyekben. A 13-as cikk kapcsán szeretném elmondani, hogy a migrációs rendelkezéseket mindkét oldal szeretné felülírni egy kiegyensúlyozott három pillére épülő migrációs javaslatot alkotott a bizottság legális, illegális, illetve a visszafogadási kérdéssel is foglalkozunk, és a jelentésben foglaltakat megfelelően figyelembe vettük, folyamnak a tárgyalások, optimisták vagyunk. Úgy gondolom megtaláljuk a kiegyensúlyozott, mind a három pillért figyelembe vevő megoldást. Kesmen úr hozzászólására reagálva, az ő megjegyzés a diszkrimináció tilalmát vetette fel. Kásman úr már nincs itt, de teljesen igaza van, úgy gondolom. A nemi orientáció a bizottság által javasolt elemek között van, és ezt mi nagyon fontosnak tartjuk, de legyünk tudatában annak, hogy egyes alkácsi országokban törvény tiltja a homoszexualitást. Nemrégiben közbeléptünk, a, közben jártunk a burundi, illetve ugandai elnöknél, az ügyben, hogy ne vezessenek be diszkriminatív törvényeket. De ezek kényes kérdések, és egy adott pillanatban majd ezekkel is foglalkoznunk kell egyrészt vagy nagyon egyértelmű rendelkezést írunk bele a megállapodásba, és akkor azt nem hagyják jóvá, a másik lehetőség pedig, hogy értelműbb kifejezésekkel ö, operálunk, és akkor beépíthető a nemi orientáció alapú diszkriminációnak a tilalma is. Elnök úr, a legtöbb felvetésre reagáltam. És úgy gondolom, hogy már is túl hosszan beszéltem, elnézést kérek. Thank you so much. Nagyon szépen köszönöm, de úr. Most pedig Zsoli asszony zárja le ezt a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! A kotonai megállapodások hatályba lépése óta a szegénység mértéke nem ö, csökkent, vagyis a fejlesztési missziónk kudarcot vallott. A második felülvizsgálatnál valamin változtatnunk kell. Nagyon örülök, hogy elég széleskörű konszenzus lét, jött létre az általam javasolt intézkedésekről. Véleményem szerint az egyik módja a szegénység felszámolásának, az adóparadicsomok elleni eh, küzdelem, illetve hogy ezzel az eszközzel megtesszük mindazt, amit meg lehet vele tenni. Az Európai Unión belül és az AKC régiókban kötelezni kell a multinacionálisokat arra, hogy bevallják, hogy mennyi a profitjuk, és mennyi adót fizetnek. Ez egy nemzetközi követelés, de amíg a nemzetközi szintéren nem sikerül érvényt szerezni nekik, az alatt jó pár év alatt ezt a megállapodást használjuk ki arra, hogy a szabályokat legalább nálunk megvalósítsuk. Ezért azt kérem, hogy ne fogadjuk el a 16-os cikkhez benyújtott, módosított, hanem az eredeti szöveget fogadjuk el, ami arra szólít fel, hogy saját házunk táján tegyünk rendet. Ugyan ebben a szellemben saját befektetési bankjainkat arra kötelezhetjük, hogy lépjenek fel az adóparadicsomokkal szemben. A fejlesztési alapok nem működhetnek úgy, hogy a hasznot adóparadicsomokban realizálják. Zambiában volt példa arra, hogy 46 millió dollárt védtek ki a zambiaiak életét, ez nem segítette, csak a részfényesek húztak hasznot ebből a segítségnyújtásból. Mi a bankjainknak a mandátumát megváltoztathatjuk. Tegyük meg, amit megtehetünk, ne halasszuk holnapra, cselekedjünk ezen a téren. Aztán vannak olyan alapelvek, ahol, amelyekből nem engedhetünk. Emberi jogok, migránsok jogai, és azt kérem rögtön, hogy a 31-es cikknél az én szövegjavaslatomat szavazzák meg, és ne töröljék belőle a kétoldalú bilaterális megállapodások elleni tiltakozást a migráció terén. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, Zsoli asszony, köszönöm mindenkinek, lezárom ezzel a vitát, a szavazásra holnap kerül sor. A következő téma a napirendünkön a szóbeli kérdések a tanácshoz eljárási jogok a büntető eljárásokban, és az első hozzászóló latford Báron, akinek